hozzájárulás ez a DCI továbbfejlesztéséhez a következő több éves keret összefüggésében. Köszönöm. Köszönöm, pedig Gazony, ezt a vitát lezártuk. Holnap 12 órakor szavazunk erről a jelentésről. A napirend következő pontjaként következzék Wallis asszony jelentése. A fogyasztók és a vállalkozások javát szolgáló európai szerződési jog bevezetéséről most a négy percben megadom a szót jelentéstevőnek. We've been talking about it for over a decade. Hölgyeim, köszönöm elnök úr. Egy, több mint egy évtizede beszélünk erről a témáról, épp ideje cselekedni. És ha volt valaha szükség arra, hogy a belső tranzakciókkal lendületbe hozzuk a belső piacot, akkor az most van. Egy opcionális eszközt támogatunk a jogi bizottságban, egy második szerződéses eh, jogi kódexet, amely eh, szerintünk eh, támogatni tudná a vállalkozásunkat, ugyan, vállalkozásokat. Ugyanakkor kemény feltételek vannak, hiszen Eh, ez az opcionális eszköz megfelelő szintű fogyasztóvédelmet kell, hogy biztosítson, magasabb szintűt, mint amely jelenleg létezik, könnyen felhasználható, könnyen alkalmazható legyen, hogy a kis és középvállalkozások is eh, használni tudják, és eh, egyfajta becsületkódexként is működjön. Nem szabad, hogy ez aláássa a nemzeti polgári jogi szabályokat sem hatástanulmányokat kell végezni, és a parlamentnek végig szerepet kell játszania ennek az eszköznek a létrehozásában. Éppen ideje tehát, hogy a tettek mezeire lépjünk. Vannak olyanok, akik kicsit idegesek, és azt mondják, hogy egy jogi szerszámos ládát alkalmazzunk hadd mondjam nekik azt, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert eh, nekem az a gyanúm, hogy egy eh, ilyen jogi eh, szerszámos láda eszköztár az opcionális eszköz nélkül valójában invazívabb módon fog beavatkozni a nemzeti jogi környezetbe, mint az opcionális eszköz, amely önkéntes és amely nem ássa alá a nemzeti jogot. hozzunk létre egy olyan eszközt, amely preventatív módon tesz igazságot, és a jog a növekedés érdekébe álljon. Eleget beszéltünk most már, végre kezdjünk el cselekedni is. Wallis, willkommen nun. Köszönöm, Wallis kolléga. Következik a kezdélye eljárás. Elsőként Baldassari kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, gratulálok elsőként Valisz asszonynak végzett munkájáért és jelentése tartalmáért, amelyet teljes mértékben egyetértek. Úgy vélem, hogy csak az opcionális eszköz, amelyet rendelet révén fogadunk el, tudja beteljesíteni az európai szerződésjogal kapcsolatos reform céljait. Az opcionális eszköz nem harmonizálni, illetve nem váltaná fel a tagállamok szerződésjogát, hanem ez ehhez társulna alternatív eszközként, szabadon megválasztott eszközként a szerződő felek számára. Nem értek tehát egyet azok javaslatával, akik szeretnék az, ezen eszköz hatáját csak az elektronikus kereskedelemre korlátozni, hiszen ez megkülönböztetés, mesterséges megkülönböztetést eredményezne, amely haszontalan, felesleges az online és a közvetlen kereskedelmi ügyletek között. A mi feladatunk nem az, hogy korlátozzuk ezen rendelet hatáskörét, hanem jogalkotóként jogbiztonságot kell biztosítanunk, és meg kell vetnünk egy közös jogi nyelvezet alapjait kereskedelmi területen. Elnök, köszönöm Baldasszere kolléga. Régner kolléganő következik. Dankeschön, Herr Vorsitz. Köszönöm, elnök úr, Reding biztos asszony. Az európai szerződés jog meg, különbségeiben nincs semmi különös. Végül is meg kell néznünk, hogy ez milyen hasznára válik a fogyasztóknak, hiszen különben csak lerpörler törvényről van szó. A leggyengébbeket a fogyasztók kell védeni, velük kell kezdeni. A jelentés magja Valisz asszony részéről az opcionális eszközre vonatkozó javaslat, amely a fogyasztók számára enyhén szólva túl nagy elvárás. Hiszen soha nem lehet maga a fogyasztó az, aki megválaszthatja majd, hogy mely állam ö, jogát ö, alkalmazzák. Mindig a nagyvállalatok teszik ezt. Nem jött el annak az ideje, hogy kimondjuk, hogy az opcionális eszköz a legutolsó bölcsesség, hanem sokkal inkább más lehetőségeket kellene megvizsgálni, az említett eszköztárat, a mintaszerződéseket kellene pontosabban megvizsgálni. Elnök, Köszönöm, Regner kolléganő, Paska kolléga következik. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, Szeretném megköszönni Wallis asszonynak ezt a bátor lépést. Nem tudom, hogy ebből a kezdeményezésből a végén mi lesz, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megkönnyítsük a helyzetet az európai fogyasztók számára. Annak érdekében, hogy ugyanúgy vásárolhassanak saját hazájukban, mint ahogy külföldről, illetve külföldről, mint ahogy saját hazájukban. A nemzeti jogszabályok mellett egy opcionális eszköz létrehozása egy nagyon érdekes ötlet. Ugyanakkor valószínűleg nem életképes. Hiszen nagyon eltérőek az európai jogrendszerek, de azt gondolom, hogy ki lehet próbálni, mert nincs veszteni való időnk. Nem veszíthetünk semmit, elnézést. Rojtová. Végezett Rojtová. Eh, asszony kap szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az opcionális szerződések lehetőségének is megvannak a hiányosságai, de 60%-os hiba arányról beszélünk a határokon átnyúló fogyasztói rendelésekben, és vannak más veszélyek is a vállalkozók számára, úgy, mint a fogyasztói jog, a szerződések joga, adó, szabályok, számviteli szabályok, stb. Tíz országban a fogyasztók nem tudják elérni 50%-ban a 100 tesztterméket. Ezek egyszerűen ő számukra elérhetetlenek a piacon, pedig sokkal olcsóbbak más országokban. Éppen ezért támogatom azt, hogy standardizált, opcionális szerződéseket fordítsanak le minden nyelvre, de persze még nagyon sok problémával kell megküzdeni. Köszönöm. Köszönöm, Rajta Vasszony. A kecsdi eljárást ezzel lezártuk. A vita végén Reding alelnök asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, és én is szeretném megköszönni az előadónak, Diana Wallis asszonynak és Hans-Peter Mayernek, valamint Petikanen képviselőnek a kiváló munkáját. Teljesen nyilvánvaló, hogy a globális gazdasági válság után fel kell élénkíteni, meg kell élénkíteni a belső piacot. Szükség van a belső piacra ahhoz, hogyha munkahelyeket akarunk teremteni, és növelkedést akarunk elérni, innovációt akarunk elérni. Mi a helyzet jelenleg? A vállalkozások negyede kereskedik a határokon átnyúlóan, csak a negyede, és azok, amelyek kereskednek határon átnyúlóan, ezek is csak egy-egy másik országban végeznek kereskedelmi tevékenységet, vagyis saját lehetőségeiket korlátozzák. Mi a fogyasztók számára ennek a kimenete? Nos, az, hogy ők sem tudják a belső piac előnyeit maradéktalanul élvezni, mert a határon átnyúló megrendeléseknek nagy részét az online kereskedelmi piacon 60%-át nem tudja teljesíteni a kereskedő. Tehát itt a belső piac kudarcot vall mind a vállalkozások, mind pedig a fogyasztók szempontjából. Ezért is indított az Európai Bizottság a szerződések jogának területén egy szakpolitikai konzultációt és eh, most ennek keretében fejti ki a véleményét az Európai Parlament. Látjuk, hogy eh, a belső piaci kudarcok eh, részint visszavezethetők a nemzeti kötelmi jogokon belül található különbségekre, ezeket ismerjük és értjük, ugyanakkor az Euróbarométer vizsgálatok azt is megállapították, hogy ezek a problémák az elejére lettek rangsorolva annak a listának, amelyeket a vállalkozók sorrendbe eh, szedtek. Tehát eh, ezzel a 11 problémával kell foglalkoznunk, amelyet az Euróbarométer felmért, ezek közül az egyik a szerződések jogának eh, a problémája. A parlament már egy jó ideje foglalkozik ezzel a kérdéssel. E, a javaslatok ismertek, ezeket nem használtuk ki eddig megfelelő mértékben. Teljesen egyetértek az előadóval, amikor azt mondja, hogy e, cselekednünk kell. A zöld könyv szakpolitikai választási lehetőségeit elemezte a jelentés, egy opcionális eszköz támogat, amely nem harmonizációt jelent, hanem mindössze egy lehetőséget kínál fel a vállalkozók és a fogyasztók számára, hogy választhatnak egy összeurópai rendszert is, szerződési jogi rendszert is. Ez érvényes lenne a vállalkozások közti tranzakciókra, és vállalkozások és fogyasztók közti tranzakciókra és digitális jellegű szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra is érvényes lenne. Hallottam, hogy a parlamentben elhangzott az az érv is, hogy a az opcionális eszköz, vagy bármely más eszköz megfelelő fogyasztóvédelmi szintet kell, hogy biztosítson. Nem szabad, hogy a jelenleg létező fogyasztóvédelmi szintet aláássa ez az opcionális eszköz. Ez egy elengedhetetlen feltétel, eh, amelynek mindenképpen meg kell felelnünk. Hol tartunk ehhez képest tehát? Május 3-án az Európai Bizottság eh, egy megvalósíthatósági tanulmányt hozott eh, nyilvánosságra az európai szerződési jog megvalósíthatóságáról. Felkértük az érdekelteket, hogy kommentálják ezt a megvalósíthatósági tanulmányt. E, egy nyilvános konzultációt tartottunk az Európai Bizottság elemzi ennek az eredményeit, és ezt követően készít egy e, részletes hatástanulmányt. Ez alapján döntjük el, hogy melyek a következő szükséges lépések, milyen módon tudjuk a jelenlegi válságos időben a belső piacot felpesdíteni, hogy így új munkahelyek keletkezzenek, a piac kiteljesüljön a KKV-k számára, és jobb választási, több és jobb választási lehetőséget biztosítsunk a fogyasztóknak is. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Reding. Köszönöm, Reding asszony. Ezzel a vitát lezártuk. Holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Naprend következő pontja Hirsch asszony jelentése.